Tisztelt kollégák, már 8 perccel elmúlt 9 óra. Kezdjük el. Még akkor is, hogyha a napi politika hírei mind egy kicsit megráznak bennünket, és el kell most gondolkodnunk azon, hogy az Amerikai Egyesült Államok választási eredménye vajon a globális kereskedelmi rendszerre és a mi Amerikával való kapcsolatrendszerünkre hogyan hat majd. Nyilván az egyik soron következő ülésen ez a napirendi pontok között szerepel majd. Véleményem szerint egy alapvető irányváltásra kerül sor az Egyesült Államok kereskedelmi politikájában, még akkor is, hogyha Trump elnök bejelentései közül csak egy rész válik valóra az Kínával való kereskedelmi háborúból a visszahúzódás, az elszigetelődés, illetve az kínai termékekre kivetett vámok, mindez egyértelműen meg fogja változtatni a globális kereskedelmet, úgyhogy gyorsan el kell gondolkodnunk azon, hogy hogyan reagáljunk mindezen fejleményekre. Ennek ellenére azért van most is egy napi rendünk, amelyet mindenki megkapott. Három javaslatom van, módosító javaslatom a rend módosítására vonatkozóan. Egyfelől volna egy szavazás a Jordániának nyújtandó makró pénzügyi támogatásról. Ez a 15. pont, ez a 21-es mögé kerülne. Aztán eh, Moszká asszony javaslata, ő a kereskedelmi a környezetvédelmi tárgyalások kapcsán szeretne egy szóbeli javaslatot előterjeszteni, ezt is a szavazáshoz beillesztenénk. És a valenciai látogatásról szóló tájékoztatás, ez a hetes napi rendi pont, egy későbbi ülésen lenne majd megvitatva. Van-e ellenvetés? ezen javaslatokra vonatkozóan a napirend összességére nézve van ellenvetés bárki részéről, ha nincs, akkor a napirendet így ebben a formájában jóvá hagytuk. Kettes napirendi pont a jegyzőkönyv elfogadása. Itt is azt fogjuk tenni, hogy ha az ülés végéig nincs ellenvetés, megjegyzés, akkor a jegyzőkönyvet így ebben a formájában jóvá hagyjuk. Hármas pont, az elnök közleményei. Először is, ahogyan az lenni szokott, szeretnék utalni arra, hogy ezt az ülést is az interneten közvetítik, tehát nyomon követhető, ezért már most szeretném köszönteni Lüneburgban, Helsinkiben és máshol is a kollégákat, illetve a nézőket. Nagyon örülök annak, hogy ilyen sokan követnek bennünket, de azért ne felejtjék a képviselők, hogy a képernyőn megjelennek. További bejelentések. Tudják, hogy a VTO jelenlegi főtitkárának hivatali ideje, Acevedo úrról van szó, 2017. augusztus 1-én lejár. Acevedo úr ugyanakkor úgy nyilatkozott, hogy szeretne még egyszer jelöltként indulni a főtitkári posztért versenybe szállna. Ez elméletileg és gyakorlatilag is lehetséges, hiszen Pascal Lamy is két hivatali időt töltött ki. Ha vannak további jelöltek, akkor őket december 1 és 31 között kell jelölni, és aztán három hónap idő van ahhoz, hogy a jelöltek bemutatkozhassanak. A végleges döntés pedig 2017. május 31-én születik meg. Eddig eh, nem értesültem arról, hogy lennének további jelöltek, de sosem lehet tudni. és még arra is felhívnám a figyelmet, hogy az argentinai látogatásunk nagyon sikeres volt, ezt röviden meg is fogjuk vitatni, az eseti küldöttség látogatását. Azt is tudjuk, hogy jövőre elnökválasztásra kerül sor Franciaországban, és egy kisebb párt Berkeiben, a zöldek körében az egyik kollégánk, Zsenik Zsadó lesz az elnök jelölt, tehát ő száll versenybe a zöldek színeiben. Szerettem volna ezt közölni önökkel. És a politikai korrektség szellemében természetesen nagyon sok sikert kívánok neki ehhez a feladathoz. Rendben. Nos, két háromoldalú tárgyalás folyik jelenleg. Az egyik témája a konfliktusos övezetekből származó ásványi anyagokkal kapcsolatos. Jó úton haladunk ezzel a dosszéval, és remélhetőleg a közeljövőben ezt sikerül lezárni. Vannak még bizonyos technikai kérdések, amelyek megvitatása folyik. Winkler úr a a jelölt, illetve ő a dosszié illetékese és bólogat is, hogy ez így van. Milyen konfliktusokról van szó, milyen problémákról van szó, vagy mindent már sikerült tisztázni? A lényegi kérdéseket sikerült már tisztázni. Most tulajdonképpen már csak az van terítéken, hogy gyakorlatilag jóvá hagytuk azt, hogy a kisebb importőrök esetében kivételes rendelkezések lépnének hatályba, és ezt pontosan azonosítani kell, milyen százalékokról, illetve milyen volumenekről van itt szó. Ez az, ami, aminek tisztázása még folyik. Az összes többi kérdésben, hogy hogyan tudjuk a felelősséget biztosítani, és egyéb kérdések, ebben egyet, ezekben egyetértünk. Aztán Helmut Scholz parancsoljon. Köszönöm, Ben. Azt hiszem nagyon fontos megemlítenünk azt, hogy a jogalkotással előre haladjunk a vállalatok, társasági, a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának szellemében és a konfliktusok megoldásához is hozzájáruljunk így. Tegnap este egy filmet közvetítettek, egy műsor volt a német tévében, amiben te is szerepeltél, az EU szabályozást ismertették ott, és ebből is kiderült, hogy ez most egy első lépés a parlament részéről, de továbbra is dolgoznunk kell annak érdekében, hogy tovább fejlesztjük ezt a jogszabályt, és biztosak kell lennünk abban, hogy amit eddig kidolgoztunk, az a tanácsban is megállja a helyét, és a bizottságot arra kell ösztönöznünk, hogy dolgozzak ki a további javaslatokat Winkler úr, az előadó. Köszönöm szépen, elnök úr, és jó reggelt kívánok mindenkinek. Két gondolatot szeretnék csak megemlíteni. Persze mindaz, amit az elnök elmondott, azzal teljességgel egyetértek, belétve azt is, hogy a még megoldásra váró problémák nem a nagy horderejű problémák. Vannak részletek, amelyeket tisztázni kell, de ezek részletek, főleg technikai részletek, amelyekre vonatkozóan úgy gondolom, hogy a legjobb helyzetben vagyunk, hogy ezeket tisztázni tudjuk. Tehát szeretném megismételni az állítását. Valószínűleg november 22-én Strasbourgban lezárhatjuk a háromoldalú tárgyalást, ha minden menetrendszerűen alakul. Természetesen még koordinálnunk kell a tárgyalások további részleteit, tehát lesz egy belső tárgyalás a tárgyaló felek között, de a politikai megállapodás, amelyet eh, nyáron elértünk, ez továbbra is érvényes, tehát az eddigi iránymutatások és a politikai megállapodás mentén haladunk tovább, és egy pillanat erejéig szeretném még egyszer eh, méltatni a eh, holland elnökséget, hiszen a parlament partnere ezen háromoldalú tárgyalás során a nyáron a holland tanács, a holland soros elnökség volt, és szeretném ezért elismerni a munkájukat, és a szlovák elnökség irányába is ezt tenném, hiszen ha ugyanilyen határozottsággal lépnek fel, akkor azt hiszem, hogy november 22-én le tudjuk zárni ezt az anyagot, és még a jelenlegi szlovák elnökség alatt, ha ezt elérjük, az mindenképpen egy jó eredmény lesz szerintem. Köszönöm szépen, Winkler úr! Már most szeretnék önnek is köszönetet mondani, hiszen tudjuk, hogy kezdetben voltak bizonyos konfliktusok itt a parlamenten belül. Tárgyaló csapatként azonban sikerült egy hangon felszólalnunk, egységes álláspontot kialakítanunk, ami azt hiszem egy nagy siker. Helmut Scholznak is igaza van. A jogalkotási csomag, amely most előttünk van, valóban teljes mértékben újdonságot jelent, és ami fontos, az az, hogy egy globális lépés mindez a nyersanyagokkal való méltányos kereskedelem kialakítása irányában, és november 22-én, ha ezt le tudjuk zárni, a parlament erre azt hiszem büszke lehet, hiszen nagy eredményt értünk el. Második háromoldalú tárgyalás, ez a makropénzügyi támogatás Jordánia számára. Tudják, hogy a közelmúltban határoztunk erről a szakbizottságban. A bizottság tervezetét elméletileg támogatjuk, ugyanakkor a 200 millióról 350 millióra emelkedett az összeg, a keret és bizonyos technikai változtatásokat is javasoltunk. Ezzel kapcsolatban október 27-én volt egy trialógus, és ott elég gyorsan kiderült az, hogy a tanács ezt a 200 millió eurós keretet semmiképpen nem akarja növelni, úgyhogy a tárgyaló csoportunk számára csak egy megoldás kínálkozott, az, hogy megszakítsuk a tárgyalásokat, hiszen nem történt előrelépés. Most ugye a költségvetésről is folyik a vita, vagy pedig a három intézmény közös nyilatkozatát támogassuk azzal kapcsolatban, hogy megvizsgáljuk a helyzetet, és ha úgy ítéljük meg, hogy a tények ezt alátámasztják, akkor Jordánia nagyobb támogatásban kell részesüljön a makropénzügyi támogatás keretében. Ez egy egyértelmű megszövegezés, amelyért síkra szálltunk. Ez az opció elérhetőnek bizonyult, és garantáltuk azt is, hogy ez a közös nyilatkozat a jogalkotási csomaggal, csomaggal együtt a hivatalos labban is megjelenik majd. Úgy gondolom, hogy mind a kettő elfogadható sikernek nevezhető, és úgy gondolom, hogy ha több pénzre van szükség, ez az opció valóra válik, akkor ez megoldható. Éppen ezért ma szavazhatunk is erről a kompromisszumról. Rendben, Most jön az ötös napi rendi pont, ez pedig egy tájékoztatás a Buenos Airesbe tett múlt heti delegáció látogatásunkról. Ezen napi rendi pont kapcsán köszöntöm az argentin nagykövetség képviselőjét is. Hol is van? Köszöntöm. Döntöttünk erről a delegációs látogatásról, és erre sor is került, ugyanis meggyőződésünk volt az, hogy a május 11-i eszmecserét követően az EU-Mercosur tárgyalások után ...2012 óta ez volt az első komoly tárgyalási forduló 2016-ban, egy megerősített tárgyalási folyamat körülményeit úgy láttuk, hogy most adottak, és úgy gondoltuk, hogy a kormányzati stabilitás lehetővé teszi azt, hogy most sor kerüljön erre a delegációs látogatásra, úgyhogy el is utaztunk Argentinába, és ahogyan az lenni szokott, nagyon jól előkészült a delegációnk, amiért a Mercedes Albertónak a titkárságtól külön köszönettel tartozom. Minden stimmelt, a logisztika, az időpontok, minden rendben volt, úgyhogy ezt meg is köszönném. De lehetőségünk nyílt arra is, ahogyan az a magas szintű tárgyalások során lenni szokott, az illetékes politikusokkal tudtunk egyeztetni. Többek között Lorkászonyjal, a külügyminiszterrel beszéltünk, a gazdaságügyi miniszterrel is egy óra erejéig tudtunk eszmét cserélni a gazdasági vonatkozású kérdésekről. A munkaügyi miniszterrel is találkoztunk, és a kereskedelmi kérdésekért illetékes államtitkárral is. Mivel már itt Brüsszelben is volt alkalmam tárgyalni, egy nagyon kellemes, konstruktív párbeszédet folytattunk, parlamenti kollégákkal és a civil társadalom képviselőivel, különböző eh, think tank szervezetekkel is eh, tudtunk tárgyalni, mint az agrár ágazat képviselőivel, hiszen tudják, hogy a tárgyalások szempontjából ez eh, nagyon lényeges. Ezért úgy gondolom, hogy átfogó képet tudtunk alkotni arról, hogy Argentína a Mercosur tárgyalásokat hogyan tudja alakítani, illetve az Európai Unióval folytatott tárgyalásokat hogyan lehet folytatni egy átfogó megállapodás érdekében. Azt hiszem, hogy főleg az amerikai helyzetre való tekintettel az ilyen megállapodások rendkívül fontosak fontos, hogy meghatározzuk, kidolgozzuk a szabályokat. Tehát nagyon sikeres volt szerintem a delegációs látogatás. Itt vannak most egyes résztvevők. Szálva Fiszász Scholz úr, nem tudom, hogy szeretne valaki még hozzátenni valamit ahhoz, amit már most elmondtam. Szálva, Fiszász, Scholz, rendben. Köszönöm szépen, elnök úr. Két, napja, két nappal ezelőtt jöttünk ugye vissza erről az argentinai látogatásról, ahogyan azt elmondta, úgy gondolom, hogy mindannyian egyetérthetünk abban, hogy rendkívül hasznos és produktív volt ez a látogatás. Az misszióról egy írott anyagot is elő fogunk terjeszteni a hónap során, de szeretném azért megragadni az alkalmat, elnök úr, hogy a többi kollégával megosszam a véleményünket, az álláspontunkat arról, ami ezen a látogatáson történt. Az elnök úr is megjegyezte, hogy rendkívül intenzív volt ez a látogatás, hiszen mindössze két és fél nap alatt nagyon sok magas rangú politikussal, érdekelt félel tárgyaltunk, akik ismertették velünk az argentinai helyzetet, a kihívásokat, és azon kérdéseket, amelyek véleményük szerint a legfontosabbak az EU és a Mercosur közti tárgyalások szempontjából. Az elnök azt is megjegyezte, hogy miniszterekkel, szakemberekkel, parlamenti képviselőkkel, a szociális szociális partnerekkel is tárgyaltunk, konkrétumokról volt szó, például az argentin vidéki társadalom képviselőivel, az ipari ágazat képviselőivel is tudtunk egyeztetni, ők is kifejezték optimizmusukat a megállapodással kapcsolatban, és az ipari ágazat képviselői egy kicsit óvatosabbnak mutatkoztak arra vonatkozóan, hogy az argentin ipar hogyan tud majd alkalmazkodni az Európai Unióval való versenyhez, azt követően, hogy megszületik ez a megállapodás. Technikai egyeztetéseket is tartottunk, ezek tárgya a kereskedelmi tárgyalások részletei voltak és helyszíni látogatásokat is tettünk, így ott helyben megértettük azt, hogy az Argentinában működő európai vállalatok milyen problémákkal szembesülnek. Úgy gondolom, hogy az összes partner, az összes tárgyaló partner, mi is egyértelműen látjuk azt, hogy milyen történelmi jelentőségű pillanat előtt állunk, hiszen ki tudunk most dolgozni egy közös stratégiát, amelyáltal megerősíthetjük a kereskedelmi kapcsolatainkat minden területen, megerősíthetjük a kereskedelmet, valamint a beruházásokat is előmozdíthatjuk. Azt hiszem ez egy történelmi fontosságú pillanat, és valószínűleg a Mercosur részéről ez még fontosabb, még nagyobb horderejű ezért fontos számukra is, hogy létrejöjjön a két fél között ez a megállapodás. Számomra nem kétséges az, hogy az Európai Unió számára is nagyon előnyös ez a megállapodás, a Mercosur számára is természetesen, de a mi felelősségünk az, hogy az európai szemszögből közelítsük meg a megállapodást. A gazdaságaink, illetve a termelési struktúráink komplementaritása szempontjából fontos a megállapodás, illetve kiegészíthetjük a különböző értékeinket. Ez a Mercosur és Argentina szempontjából nagyon lényeges, hiszen egy kulcsfontosságú partnere az Európai Uniónak. Őszintén szólva úgy gondolom, hogy a transatlanti kapcsolatok, ahogyan az elnök úr is megjegyezte, a mai híreket követően még inkább fókuszban állnak, de a Mercosur szempontjából nem véletlen nyilván, hogy egy közös múltra tekintenek vissza. Itt különböző közös értékekről, hagyományokról van szó, és sok ország esetében még ugye a nyelv is közös. Az INTA tagjai, akik részt vettünk ezen a delegáción, azt tapasztaltuk, hogy a minisztériumok az elnökség részéről nagyon nyitottak a tárgyalás iránt, a foglalkoztatási, mezőgazdasági, tárca részéről is nagy nyitottságot tapasztaltunk. Láttuk azt, hogy milyen komoly erőfeszítéseket tesz Macri elnök kormánya. Most lassan az egyéves évfordulóját ünnepelheti ez a kormány, strukturális változásokat hajtanak végre, reformokat, hogy ismét növekedési pályára állítsák az argentin gazdaságot, ezáltal normalizálható a kapcsolatrendszer a befektetőkkel is, és ezáltal javítható a versenyképesség, ami rendkívül fontos ahhoz, hogy egyenlő feltételek mellett tudjon Argentina versenybe szállni az Európai Unióval. Úgy gondoljuk, hogy az előttünk álló nem lesz egyszerű, hiszen az ország sajátos álláspontot alakított ki az utóbbi években a kereskedelem terén, a különböző kollégák tudják, hogy ez bizonyos kereskedelmi nézeteltérésekhez is vezetett, de az ellenzék, illetve, az, illetve a civil társadalom részéről még mindig konstruktív bírálatokat tapasztaltunk, ezek pedig hozzásegíthetik a Makri kormányt ahhoz, hogy végrehajthassa a szükséges reformokat támogatnunk kell politikai szinten, politikai szintű támogatás is fontos a kormány irányába. Gesztusokat kértek tőlünk, nem pusztán támogató szavakat. A jelenlegi kormány támogatást vár el az Európai Unió részéről, és azt kérték tőlünk, hogy lépéseket is tegyünk, ne pusztán a szavak szintjén nyújtsunk támogatást, azt hiszem, hogy szinte egyöntetű volt ez a vélemény a kormány részéről, és több kollégámmal együtt én is úgy látom, hogy éppen ezért minél hamarabb végre kell hajtani azon döntések felülvizsgáltat, amelyek a biodízel kapcsán olyan súlyosan érintették Argentinát. Ez egy fontos gesztus az európai intézmények részéről. Politikailag támogatnunk kell egy olyan kormányt, ami szerintem jó munkát végez, nagyon komoly munkát végez, és az Európai Unióval szorosabbá tett olyan kapcsolatokat, amelyek korábban megszakadtak. Tehát ez egy európai, Európa közelibb elnök, mint a korábbi. Éppen ezért Argentinát és a Mercosurt közelíteni szeretné az Európai Unióhoz. Nem szabad, hogy mindez ne váljon valóra, mert így az argentin lakosságot is támogathatjuk. A beruházásokat is támogatnunk kellene, az Európai Beruházási Bank részvételével, ezt is kérték tőlünk, és úgy gondolom, hogy a szakbizottságunk ezt is jó lenne, ha támogatná. Tehát véleményem szerint ez a delegációs látogatás nagyon hasznos, nagyon gyümölcsöző volt. Remélem, hogy ez még csak a kezdete az intenzívebbé váló kapcsolatainknak, és remélem, hogy folytathatjuk ezt az utat a Mercosur nyomon követő csoportban, amelynek én vagyok az elnöke. Szeretném mindenkinek megköszönni, hogy lehetővé tették ezt a látogatást, főleg az argentinai nagykövetség támogatását, az Eurolát támogatását is, valamint a titkárság támogatását is köszönöm a különböző frakciók munkáját is, hiszen az ő nagyon nagy és komoly erőfeszítésük nélkül nyilván ez a delegációs látogatás nem válhatott volna valóra. Tehát mindenkinek köszönöm, és reméljük, hogy ez csak egy szép barátságnak a kezdete most. Köszönöm. Igen, Fizesz úr. Köszönöm, elnök úr. Csak nagyon röviden, mert azt hiszem, hogy Pablo Szálva már mindent elmondott én is szeretném megköszönni a titkárságnak a kitűnő szervezést, és neked is, elnök úr, az elnöki munkádat ezen napok során, amelyeket együtt töltöttünk Buenos Airesben. Azt hiszem, hogy nagyon hasznos volt mindez, nem csak a munkánk elvégzése szempontjában, hanem azért is, mert baráti kapcsolatokat tudtunk kialakítani az INTA berkeiben Makri kormánya nagyon nyitott, ezt hallhattuk, és készek kereskedelmi megállapodások megkötésére a Mercosurral. Néha azt tapasztaltuk, hogy a szomszédaikkal, a Mercosur szomszédaival nagyobb problémáik vannak, mint az Európai Unióval. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy az Európai Unióval kell megállapodásra jutniuk, hanem a belső problémáikat is meg kell oldaniuk normális természetesen az, hogy az ipari szövetség részéről aggályokat fejeztek ki, aggasztja őket a helyzet, ahogyan nyilván bennünket is aggaszt a mezőgazdasági oldal. Tehát úgy gondolom, hogy itt engedményekre lesz szükség mindkét fél részéről. Összefoglalásképpen, amit fontosnak tartok az, hogy kezdjük el az utat, kezdjük el ezt a folyamatot, ahogyan azt Pablo Szálva is mondta, hozzunk konkrét döntéseket. Lehet, hogy eddig nagyon sok sokat beszéltünk, most azonban argentin barátaink azt várják el tőlünk, hogy kevesebbet beszéljünk, de több lépést tegyünk, konkrét lépéseket, hogy előre haladjunk ezekkel a megállapodásokkal. Köszönöm. Muchas gracias. Eh, Helmut. Köszönöm szépen, Helmut. Köszönöm szépen. Elnök úr, én is szeretnék csatlakozni a köszönetnyilvánításhoz a titkárság felé ugyanis rengeteg munkát végeztek a színfalak mögött a látogatás előkészítése kapcsán. Ez egy nagyon érdekes látogatás volt, és tudom, hogy ez nem mindig könnyű összeállítani egy olyan programot, ami megfelelő minden résztvevő számára, de nagyon komoly kihívást jelentett a programunk. Kora reggeltől késő estig 30 perces be, osztással történtek a megbeszélések a kormánykörökben, a parlamenti képviselőkkel, illetve más érdekelt felekkel, és azon is érdemes elgondolkodni, hogy hogyan lehet elmélyíteni a megbeszéléseket. E tekintetben én nagyon elégedett voltam az argentin látogatással. Nagyon fontos volt, hogy oda látogattunk, ugyanis itt a Mercosur megállapodásról van végül is szó, ez, ennek a tárgyalása zajlik, tehát legalább az egyik érintett országot felkerestük, és talán a kollégák is egyetértenek velem abban, hogy ez az ország gyakorlatilag hajtó ereje, egy motorja a tárgyalásoknak, tehát nagyon fontos volt, hogy most minden partner tisztában legyen azzal, hogy egy olyan, idő, olyan időket élünk, amikor a változások zajlanak, tehát ez a mi feladatunk is, a mi felelősségünk is, hogy találkozzunk az összes érintett féllel, ideértve a civil szervezeteket, az ellenzéket is, akiknek bizonyos agályaik vannak a tárgyalás folyamatát illetően. A második kérdés, amit szeretnék hangsúlyozni, a bevezetőben eh, Bent említetted, hogy nagyon érdekes napokat, pillanatokat élünk az Egyesült Államokban a választások eh, számos régióban hatással lesznek, kihatással lesznek a kereskedelemre, a gazdasági és szociális helyzetre, tehát a Mercosur tárgyalásokban is mindezt figyelembe kell vennünk. Több mint 20 éves a megállapodásunk, és a tárgyalások gyakorlatilag olyan alapon zajlanak, amelyek egyelőre még nem veszik figyelembe a most történő változásokat, akár itt az Európai Unión belül, illetve a Mercosur régióban bekövetkező változásokat. Ragaszkodnunk kell ahhoz a követelésünkhöz, hogy a tárgyalások átláthatóak legyenek, nyilvános mandátum alapján történjenek a tárgyalások, és az eredeti mandátumot lehet, hogy most csak egy közérthetőbb változatban fogjuk majd nyilvánosságra hozni. Ezen kívül a helyszíni látogatások során ez egy, azt hiszem, új módszert is jelent számunkra. A Volkswagen vállalatnál tett látogatás és rávilágított arra, hogy az ipari termelés milyen kihívások előtt áll Argentinában. Itt fel kell készülnünk az előttük álló igen komoly kihívásokra, a tekintetben, hogy hogyan juthatnak piacra az európai versenytársak, Úgyhogy nekik is szükségük van egy átmeneti időszakra, amire nem tudnak egyik napról a másik napra felkészülni, hogy felvegyék a versenyt az európai termékekkel. Ez épp úgy igaz a tárgyalásaink szociális kihatásaira. Nagyon sok érdekes megbeszélést folytattam a partnerekkel, amit én úgy értelmezek, hogy az agrár ágazat Argentina számára egy komoly kihívást fog jelenteni az EU agrár termelői, különösen a kis és közép méretű termelők számára. A fenntarthatósági fejezettel is külön foglalkoznunk kell, ez egy elkerülhetetlen követelmény az Európai Unió számára, amit össze kell kapcsolni azzal is, hogy a növényvédőszereket, a e, GMO-kat e, hogyan kezeljük. Ezek felhasználását e, hogyan kezeljük, például Patagóniában, olyan termékek esetében, amelyek az európai piacra kerülnek. Ez egy nagyon összetett kérdés. Ezen kívül szeretném még megemlíteni, hogy a Mercosur delegációval párhuzamosan tevékenykedünk. Ők más szempontokat is vizsgálnak az a jelenlegi argentin helyzettel, fejleményekkel kapcsolatosan. Úgyhogy a mi frakciónk számára egy kicsikét problémát jelent a kormány egy bizonyos alappal kapcsolatos kifizetései kapcsán. Ez ugyanis az argentin családok adóságát növeli. Ez mondjuk nem volt része a hivatalos tárgyalásoknak, de minden esetre ezek befolyásolják az ország gazdasági helyzetét és szociális helyzetét. Köszönöm szépen. Ti úr, köszönöm Köszönöm szépen. Először is szeretnék a tetkárságnak én is köszönetet mondani, hogy megszervezték ezt a magas szintű és intenzív látogatást. Szelefranka úr a delegáció vezetője, szintén őt is köszönet illeti. Ugyanis nagyon keményen dolgoztunk három napig, és ez lehetőséget adott számunkra, hogy megnézzük, hogy milyen kihívások előtt áll Argentina, Argentina milyen nehézségek állnak a továbbfejlődés útjában. Nagy készséggel és nyitottsággal találkoztunk az argentin partner vagy fél részéről. És az Európai Unióval sikerült bizonyos tekintetben megállapodásra jutni. Argentina mindenféleképpen politikai szempontból vezető szerepet ját, játszik a Mercosur ron belül és a hajtó ereje ennek a tárgyalásnak az uruguayi és paraguayi kormány mellett. Most melyek a legnagyobb nehézségek a megállapodással kapcsolatosan? Ez mindkét fél részéről megnyilvánulhat? Ami az Európai Uniót illeti, ez a mezőgazdaság, de Argentina, illetve az egész Mercosur térség számára az ipar, a piaci hozzáférés, a versenytárgyalások, pályáztatás, tehát ezeket kell még tovább finomítanunk, de azt hiszem, hogy nagyon jól sikerült tehát a tárgyalásaink, és bizonyos nehézségeket át kell majd hidalnunk annak érdekében, hogy megállapodásra jussunk. És készséget is tapasztaltunk néhány kulcs elem kapcsán. Itt gondolunk a földrajzi jelölésekre. Ez egy nagyon kényes kérdés a mi mezőgazdaságunk számára. De mindenféleképpen jelzéseket kaptunk arra vonatkozóan, hogy egyenségre tudunk jutni ezen a területen is. Ami a piaci hozzáférést illeti, itt készséget tapasztaltunk, hogy az átmeneti időszakot lerövidítsék, lerövidítsük. A jelentéstevő és az elnök úr is számos egyéb dologról említést tett már, még csak annyit szeretnék hangsúlyozni végezetül, hogy mennyire jelentős stratégiai szempontból ez a kereskedelmi megállapodás. Ma reggel úgy ébredtünk, sőt sokan közülünk az egész éjszaka során figyelemmel kísértük az amerikai választásokat. Az eredmények tekintetében azt hiszem, hogy még nagyobb szerepet, még nagyobb jelentőséget kap majd ez a megállapodás. Meg kell kísérelnünk a tárgyalások során a kompromisszumokat is kialakítani meghatározott észszerű időn belül, hogy tető alá tudjuk hozni a megállapodást, és ezáltal az Európai Unió közelebb kerülhet egy olyan térséghez, aminek komoly kulturális hagyományai vannak európai szempontból És Köszönöm szépen. Sandburn úr? Seinfeld úr? Azt hiszem, hogy már mindent elmondtak a kollégák, és őszintén a mai éjszaka után, az amerikai választásokat követően gyakorlatilag semmi pozitívumról nem tudok beszámolni, éppen ezért talán nem is kéne szólnom. Minden esetre az utazást kiválóan megszervezték, és különösen örültem és elégedett vagyok a tekintetben, hogy ahogy előkészítették a látogatást minden tárgyalásunk, minden találkozónk sikeres volt, és azt hiszem a kapcsolataink kiválóak, és amit az argentin kormány eh, szándékozik megtenni, ha ez mind megvalósul, akkor azt hiszem, hogy Argentina szerepe megerősödhet a térségben, és az a jövő szempontjából pozitív. Eh, nagyon sok optimista megállapítást hallottam, de nem vagyok teljes mértékben ezekről meggyőződve, különös tekintettel a mai eh, ma éjszakai fejlemények következtében ezek az optimista remények egy kicsikét csökkentek. A kormány, amely kiválóan működik, nem tudom, hogy mennyire lesz tartós, és hogy milyen jövő előtt áll. A megalapodás, illetve a tárgyalások több évet vesznek igénybe. Itt a lényeg az, hogy hogyan valósul majd meg ez a megállapodás. Igen, ez egy komoly kihívást jelent, ebben igaza van, de azt hiszem egy ilyen megállapodás stratégiai jelentősége az Egyesült Államok beli választásokat követően mindenféleképpen erősödni fog, és nagy figyelemmel fogjuk követni majd a folyamatokat. Köszönöm szépen, akkor ezzel lezárjuk ezt a napirendi pontot. Következik a hatos napirendi pont. Itt egy levélváltásról van szó Brazília és az Európai Unió között. A WTO szabályozásai tekintetében a horvát köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozását követően. E, egyelőre ez az eljárás még nem zárult le, a tanácsnak még bizonyos időre van szüksége a ratifikáláshoz, de a jelentéstevőnk a Mercosur ügyben erről még bővebben szól nekünk, Zalba kolléga. Muchas eh, gracias. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák! Nem ez az a jelentés, amely a harmadik országokhoz való kiigazításról szól, Horvátország csatlakozása miatt. Valóban, ahogyan azt korábbi esetekben is elmondtuk már, ahogyan azt a 24.6-os cikk tartalmazza, ez a vám és kereskedelmi, ez a GATT megállapodásban szerepel, valamint ugyanezen megállapodás 27-es cikke is erről rendelkezik. Ez a folyamat, amelynek megvitatását itt elkezik a parlamentben, azzal a célral indul, hogy jóvá hagyjunk egy megállapodást, amely által véget le lehet zárni az EU és Brazília közti tárgyalásoknak, eleget téve annak a folyamatnak, amely, amely akkor kerül sor, amikor Vám Unióhoz csatlakozik egy tagállam. A tárgyalások, amelyekre eddig sor került, és amelyekről a bizottság anyaga is szól, arra törekszenek, hogy kölcsönösen előnyös kompenzációt biztosítsanak mindkét fél számára, tekintettel arra, hogy csökkennek a vám akadályok. Természetesen a parlamentnek jóvá kell hagynia egy ilyen megállapodás megkötését Brazília és az EU között, hiszen az Unió, a vám unió bővítését követően Horvátország csatlakozása által, valamint a WTO szabályai is szükségesé teszik, hogy megvizsgáljunk egy ilyen vám rendszeri felülvizsgálatot. Ez mind, eh, amit szeretnék eh, most eh, elmondani, és szerintem ezt alaposan meg kell vizsgálnunk. Ahogyan azt korábban is tettük, nyilván be kell lássuk, hogy itt is vannak olyan ágazatok, amelyeket többé vagy kevésbé érint ez a kiigazítás. Éppen ezért örülünk annak, hogy itt van a bizottság, főleg a kereskedelmi főigazgatóság, valamint a mezőgazdasági főigazgatóság, most ezen az első eszmecserén, és remélhetőleg ők részletesen fel tudják vázolni a folyamatot, amelyek alapján ki tudjuk számítani majd a vétő által meghatározott engedményeket. Vannak olyan ágazatok, mint a cukortermelés, vagy a baromfi tenyésztés. Ezek vonatkozásában érdekelne bennünket az az információ, mert a bizottság szolgálhat. Ez az eszmecsere nagyon hasznos lesz számunkra, hogy kidolgozhassuk a jelentést, és ajánlásokat fogalmazzunk meg azok után, hogy a tanács majd a megállapodás megkötése után hivatalosan is hozzánk fordul, még mielőtt hatályba lépne a megállapodás. Köszönöm szépen. Most pedig a jelentés tevő kollégának, Dante kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A jelentéstevő nagyon jól felvázolta a helyzetet, és azt hiszem, hogy a legnagyobb problémánk, a legnagyobb nehézségünk a megállapodás kapcsán az, hogy hat éven át nagyon alacsony lesz a vám szint, a vám tarifa egy meglehetősen nagy cukorkvótára vonatkozóan nád cukorról van szó, finomítási célú cukornádról. Az és 7 eh, év után aztán ez eh, vissza eh, megy az eredeti szintre a 98-as 78 ezer tonnáról van szó. Nem tudom, hogy ennek milyen hatása lesz arra a kvótára, amit Brazília Horvátországba korábban exportált. Tehát ez a 78 ezer tonna hogyan viszonyul a mostani kvótához, esetleg, hogyha a bizottság egy pontosabb képet adhatna erről a mennyiségről, amire az a kedvezményes tarifa érvényesül ez hogyan viszonyul a korábbi brazil cukorexporthoz. Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek. Ez egy normál eljárás. A korábbi EU bővítésekhez hasonló eljárásról van szó. Ez a megoldás véleményünk szerint egy standard eljárás, tehát a mi frakciónk ezt támogatni tudja. Természetesen jó lenne tudni, hogy milyen termékekre vonatkozik majd ez a megalapodás, de azt hiszem, hogy ez nem kell, hogy feltétlenül változást jelentsen tehát számukra ez elfogadható. Saracnova asszony, köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, és támogatom általánosságban a megjegyzéseit. Viszont még egyszer szeretném hangsúlyozni azt, hogy Brazília az a legfontosabb piaca az európai exportnak, illetve beruházásoknak. Úgyhogy nagyon fontos a liberalizáció, és nem engedhetjük meg a protekcionizmus fokozódását. Itt potenciálisan meglehetősen sok nem vám jellegű kereskedelmi akadály tűnik majd érvényesülni, és ezt mindenféleképpen a bizottságtól várjuk, hogy szóljon erről néhány szót, illetve hogy hogyan tudjuk a folyamatokat felgyorsítani, illetve megragadni ezt a lehetőséget, hogy a Mercosur tárgyalásokat is tovább folytassuk Brazíliával, Helmut. Köszönöm. Én is szeretnék utalni arra, és köszönet a jelentéstevőnek. Ez a kérdés is egy bonyolult kérdés a Mercosur tárgyalások szempontjából. Ennek az eredetet is meg kell vizsgálni, illetve az időpontokat. A jelenlegi problémák, amelyeket a levelek is említenek, ma teljesen más kiindulási pontról beszélünk. Ezekre a problémák most megoldást kell találni a horvát braziliai cukorimport nyilván kihatással volt a horvát cukorpiacra, tehát meg kell vizsgálni, hogy csak megfelelő környezeti standardoknak megfelelő termelésből származó termékek kerülhessenek forgalomba. Tehát mindenféleképpen meg kell érteni ebből a szempontból, hogy a brazil termelők hogyan kezelik a szociális és környezeti standardokat, milyen munkai biztonságot teremtenek, mely kihatással lehet a belföldi termelése is. Tehát az árnyék jelentéstevővel szorosan együtt fogok működni ilyen tekintetben, illetve a bizottsággal is szeretnék további tárgyalásokat folytatni, hogy erre a komplex kérdésre hogyan tudunk megoldást találni, Begin asszony. Eh, grazie colleghi, mi scuso per il ritardo. Köszönöm kollégák. Elnézést, hogy későn érkeztem zöld csillagos mozgalomban mi, és én személyesen is, nincsenek itt az ezért a pontért felelős kollégáim, hogy nem tudok most nagyon nyilatkozni. Kim now. És akkor most a bizottságnak adnom meg a szót. Ad. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Jó reggelt kívánok, tisztelt képviselők! John Bedford vagyok, a VTO ügyekért felelős ügyek osztályvezetője a felelős főigazgatóságban, ami a mezőgazdaságért is felelős, és én voltam a felelős ezért a megállapodás tervezetért. Köszönöm, hogy a jelentéstevő jellemezte a helyzetet. Ez a harmadik megállapodás tervezet, a horvát csatlakozás után a GATT vonatkozó előírásai értelmében ez jogi kötelezettség az Európai Unió számára, hogy biztosítsa, hogy a piaci hozzáférési kondíciók a kibővített Európai Unióban egyenlőek ahhoz, amik a 27 tagállamot tartalmazó Európai Unióban voltak a 28. tagállam Horvátország csatlakozása előtt. Azt kell tehát biztosítanunk, hogy Horvátország csatlakozása nem rontja az Európai Uniós piachoz való hozzáférést a WTO szabályai értelmében harmadik országoknak. A termékek, amelyekről tárgyalnunk kell, azok azok a termékek, ahol a országi VTO-s tarifa alacsonyabb volt, vagy eltért attól, ami az EU-s átlag. És abban az esetben, amikor az importok esetében tarifa növekedésre, vámtarifa növekedésre kell számítani, tárgyalásokat kell kezdeményeznünk, illetve kompenzációt kell előirányoznunk, ami a csatlakozás előtti szintre viszi vissza a vámtarifát. Ez a kötelezettségünk. Brazília két terméknek a jelentős szállítója az Európai Unió felé, és ezekről szól az önök állat álló megállapodás tervezet. Az egyik a cukor, a másik pedig a baromfi. A baromfi alatt nem csak a csirkét értem, hanem a pulykát is. A horvát tarifa, vámtarifa alacsonyabb volt, mint az EU-s VTO tarifa, ezért kiigazításra van szükség. Kezdem a baronfival. Horvátországnak nagyon sokkal alacsonyabb vámtarifája e volt, mint az EU-é. Úgyhogy az EU-s vámtarifa e az már szinte tiltást jelent. Ezért kompenzálnunk kell a Horvátországba érkező kereskedelmi vám kontingenseket, és ezt a kompenzációt a csatlakozás előtti három év átlagai alapján kell kiszámolni a volumen és a vámtarifa figyelembevételével. A volumen kb. 6,5 tonna, és még ennél, és 610 tonna pulyka volt. Vámkontingens ajánlunk fel, nem pedig egy ö, korlátlan csökkentést. A vámkontingenst a 610 tonnáról né, több mint 4000-re emeljük, abban a vágott baromfi esetében, és 610-re a vágott pulyka esetében, és ezt egyébként nulla vámtételű vámkontingensként osztjuk ki. Nagyon jelentős hatást a belső piacra valószínűleg ez nem fog kifejteni. Azonban a cukor esetében kicsit bonyolultabb a helyzet, mert Horvátországnak nem csak egy EU-snál alacsonyabb vámtarifája volt, de autonóm módon egy még ennél is alacsonyabb, nagyon alacsony vámtarifát alkalmazott a csatlakozás előtt 7 évig. A WTO-ban ez mindig így van, alacsonyabb tarifát lehet alkalmazni, hogyha egy, tag, egy állam ezt kívánja, magasabbat nem, és ez is történt. Ilyen helyzetben azonban még az Európai Unió nem volt, mindazonáltal ugyanazokat a szabályokat követtük. Megvizsgáltuk, hogy milyen volumenű import érkezett a csatlakozás előtt Horvátországba, és ez volt az a volumen alap, amiért kompenzációt kell fizetnünk. 114 ezer tonnáról volt szó csatlakozás előtt Horvátországban, tehát ezt kell kompenzálnunk most. És ezt elosztottuk egy 78 ezer tonnás és egy 36 ezer tonnás részre, az előző az csak Brazíliára vonatkozik, a másik mindenkire. mert az egyik az kifejezetten Brazíliából érkező cukorra vonatkozik, a másik pedig olyan kvótákra, amikkel Horvátország cukrot importált. 114 ezer tonna cukor, ez nagyon komoly mennyiség, úgyhogy nagyon kemény tárgyalásokat folytattunk, és a végén sikerült egy olyan díjra jutni, ami nagyon pontosan tükrözi a WTO szabályokat, a kompenzációs volumennel kapcsolatban. Nem adtunk többet annál, mint amire a VTO szabályok abszolút köteleznek bennünket. Volt egy olyan helyzet, amivel azonban meg kellett küzdenünk, hogy Horvátország egy ö, saját maga által meghatározott, nagyon alacsony rátát alkalmazott 7 éven keresztül csatlakozás előtt, úgyhogy most a csatlakozás után 7 éven keresztül hasonlóan alacsony autonóm vámtarifát kell, hogy alkalmazzunk ideiglenesen a csatlakozás után. Tehát miután ezt a megállapodást végrehajtjuk. Tehát hasonló évben meghatározott időtartamra kell ezt a kedvezményes tarifát alkalmaznunk. Ezért akartam ennyire részletesen elmagyarázni ezt a szokatlan helyzetet. Eddig még nem voltunk ilyen helyzetben, ilyen tényszerű uh, körülmények közé még nem kerültünk eddig, mint ezen tárgyalások során. És ezen konkrét aspektus végig tárgyalásában nagyon fontos szempont volt, hogy a volumenek megmaradjanak. A Brazília 320 ezer tonnát akart nagyon kedvezményesen exportálni, mi pedig egy, ennek egyharmadányi volument értünk el. Tehát megpróbáltuk a minimálisra szorítani a volument, egy idei, egy meghatározott ideiglenes időszakra adjuk ráadásul a kedvezményt. Remélem, hogy a kollégáim is majd meg tudják erősíteni azt, hogy a volumenek alacsonyan tartása volt a legfontosabb része a tárgyalásoknak számunkra. Elnök úr, remélem, hogy relatíve röviden sikerült most felvázolnom, hogy ennek a nagyon komplex és nehéz tárgyalássorozatnak mik voltak a legfontosabb elemei. Természetesen, ha további kérdéseik merülnek fel, akkor állok rendelkezésükre. Köszönöm szépen, és most vissza is adom a szót a jelentéstevőnknek. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a bizottságnak is a részletes magyarázatát. Ahogyan a kollégáim azt elmondták, ahogy, és akiknek egyébként hálás vagyok a hozzászólásaikért, ez egy hagyományos, szokványos eljárás, és reméljük, hogy a lehető leggyorsabban sor kerül ennek az ügynek a megvitatására. Köszönöm a hozzászólását mindenkinek. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen. A jelentéstevőnk majd össze állítja a jelentéstervezetet, és ezen az alapon folytatjuk a további tárgyalásokat. Akkor a hatos napirendi pontot ezzel lezárjuk, a hetest elhalasztottuk, következik a nyolcas napirendi pont, a pálmaolaj és az esőerdők írtása. állásfoglalás az MV szakbizottság jelentésével kapcsolatosan az Európai Unió a világon a második legnagyobb olaj olajimportőr, 7 millió tonna évente, aminek komoly kereskedelem politikai vonatkozásai vannak és bizonyos kereskedelmi megállapodásokban az érintett országokkal szerepelnek bizonyos önkéntes partnerségi megállapodásokban is ez a szempont komoly szerepet játszik. A jelentéstevőnk, Begin asszony kap most szót. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, ahogy mindannyian tudjuk, a pálmaolaj a médiában igen ellentmondásos hírek kapcsán merül fel. Nagyon komoly okai vannak ennek. Egyrészt egészségügyi kockázatokat jelent, másrészt környezetvédelmi aspektusa is van a dolognak, környezetvédelmi károsodást is okoz a pálmaolaj termelése. A pálmaolaj származása, felhasználása és kereskedelme nagyon sok kérdést vett tehát fel. Kereskedelmi szempontból a pálmaolaj a növényolajok globális kereskedelmének 40%-át teszi ki, Maláziából és Indonéziából érkezik a legtöbb pálmaolaj Európába. Ezek a fő előállítók az egész globális pálmaolaj előállítás 85-90%-áért felelős ez a két ország. Fokozatosan igyekszünk csökkenteni marketing szempontból is a pálmaolaj használatát, de amit az emberek nem tudnak, hogy bioüzemanyagok felhasználásában is szerepe van a pálmaolajnak, és mivel a bióüzemanyagokat egyre nagyobb mértékben fogjuk a jövőben használni, ezért a pálmaolaj termelésben is növekedést várhatunk, és ez egyre nagyobb hatással lesz, kedvezőtlen hatással a környezetünkre. A pálmaolaj termesztés ugyanis károsítja a környezetet. A világon a második legnagyobb pálmaolaj importőr az Európai Unió. Világos tehát, hogy nagyon komoly helyzet, fontos helyzetben vagyunk a játékszabályok megváltoztatása szempontjából. Itt különböző vámtarifákat javaslunk a fenntarthatóan termelt, illetve az átlag pálmaolaj esetében mert a fenntartható pálmaolaj importját szeretnénk elősegíteni. Nem lesz nullás tarifa, de remélem, hogy a bioüzemanyagra céljára felhasználandó, nem fenntartható pálmaolaj behozatalát sikerül fokozatosan csökkenteni. A címkézés is egy nagyon jó eszköz lenne arra, hogy megkülönböztessük a különböző származású pálmaolajokat. Remélem, hogy a lehető legnagyobb konszenzus tudjuk majd elérni egy ennyire ellentmondásos ügy kérdéskör tekintetében. Várom a kommentárokat. Köszönöm. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, Winkler úrnak adom meg a szót. Uh, chairman, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kolléga, köszönöm, hogy bemutatta a témát. Természetesen úgy gondolom, hogy az egyik nagyon fontos ügy az az, hogy a helyi környezet és a helyi közösségekre milyen hatása van a pálmaolaj termelésnek. Ez nem mindig kiegyensúlyozott, úgyhogy gondoljuk végig azt, hogy a gazdasági fejlődést, a növekedést, a munkahelyteremtést hogyan tudjuk a szociális és gazdasági és környezetvédelmi megfontolásokkal összeegyeztetni. Egy úgynevezett CSPO bizonyítvány rendszer a fenntartható pálmaolajnak adott bizonyítvány rendszere lenne az egyik megoldás, egyik előrevezető út. Pont a konfliktusos helyről származó ásványanyagok ügyével kapcsolatban nagyon sok tapasztalatot szereztem a gazdasági fejlődés, környezetvédelem, szociális és egyéb témák összeegyeztetése terén az európai gazdasági védjegy volt az egyik megoldás. Szerintem, ha itt is ugyanilyen egyensúlyt találunk, akkor jó úton járunk. Köszönöm szépen még egyszer az előadó munkáját, és remélem együtt tudunk működni. Köszönöm szépen. Cári úr kap szót. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Kamál úr nevében szólalok most fel, aki az ECR árnyék előadója e témában, de sajnos ilyen pillanatban nincs itt. Ahogy bizonyára tudják, ő az állandó előadója az EU-Malázia szabadkereskedelmi egyezménynek is, és ebben a, funkciójában a pálmaolaj vitát már évek óta figyelemmel követi. Az emberi jogi jogsértések, a környezetvédelmi szempontok szempontjából is vizsgálta ezt a kérdéskört, amelyek ugye mindig felmerülnek a pálmaolaj előadása során. Kamal úr is a fenntartható pálmaolaj termesztést kívánja támogatni, és azt mondja, hogy támogatja azt ez irányba e, való haladást is, azonban még mindig vannak komoly akadályok a fenntartható pálmaolaj előállítása útjában. Ezért három pontot ajánl megfontolásra az egyik. A volumen növekedés, és ezen belül a bizonyítványal rendelkező pálmaolaj aránya, ez csak a fő termelő területekre és a fő termékcsoportokra tud vonatkozni a nem élelmiszer szektorban fenn felhasznált derivatívek, azaz pálma feldolgozásával készült anyagok esetére ez egyelőre még nem működik. Itt talán az élelmiszer címkézés szabályai lehetnének használhatóak, hogy az ellátási láncban található ellentmondásokat fel tudjuk oldani. A másik az szegregált ellátási láncok létrehozása még nem valósult meg, erre még nem volt elég idő, így nem tudjuk a származás szerint nagyon biztosan megállapítani, hogy melyik pálmaolaj honnan és milyen termelésből származik. Tehát az ellátási láncok szétválasztása, nyomon követése és bizonyítványok kiadása területén kéne tovább lépni, mert ezek akadályokat jelentenek még egyelőre. És amely olajok nem kapják meg a fenntarthatóság bizonyítványt, azokat ki kell szorítani a piacról. Összefoglalásképpen az EU-Malázia szabadkereskedelmi egyezmény kapcsán szeretnénk azt elmondani, hogy a folyamat, a tárgyalási folyamat folytatására szükség van, a fejlődési fejezet megnyitását szeretnénk elérni, a természeti erőforrások megóvása és fenntartható kiaknázása lenne egy fontos cél, miközben biztosítjuk azt, hogy a szabad kereskedelem a védett területek elpusztításához nem járul hozzá. Ennyi. Köszönöm Kamál úr nevében. Lott. Köszönöm szépen. Schuster úr kapszod. Köszönöm szépen mivel az árnyékjelentéstevőnk nincs itt, arra kért meg, hogy olvassam fel az álláspontját. Tisztelt kollégák, tisztelt elnök úr, a pálmala gyakorlatilag mindenhol ott van, a tisztítószerekben, élelmiszerekben, kozmetikumokban. A multinacionális vállalatok számára óriási előnyt jelent, egyidejűleg azonban a ö, kis háztartások megértését tönkre teszi. Az erdők kipusztulása, a deforestáció is egy következménye a pálmaolaj fogyasztásának. 66 millió tonnával a leggyakrabban előállított növényi eredetű olaj. A dél-kelet-ázsiai, latin-amerikai és afrikai erdőket, esőerdőket kipusztítják, hogy helyet teremtsenek újabb ültetvényeknek, és ezzel több széndiokszidot bocsátanak a környezetbe. Indonézia a fő előállító, az Egyesült Államokat is felülmúlta az üvegházhatású gázok kibocsátásában 2015-ben. Indonéziában több mint 700 ezer konfliktus köthető a földfoglalások miatt a pálmaolaj előállításához. Napi szintek az incidensek még az állítólagosan fenntartható ökológiai ültetvényeken is. Hogyan lehetne ezen problémákat orvosolni? Kereskedelmi megállapodásokra van szükségünk, és beleértve robusztus, határozott megállapodásokra. A fenntartható fejlődésről szóló fejezetnek előtérbe kell helyezni a biodiverzitást és az emberi jogok védelmét is. Végrehajtható intézkedések szükségesek, hogy a nem fenntartható deforestációt me- megakadályozzuk, és a gyermekek kizsákmányolásával szemben is fel kell lépnünk. A vállalatokat arra kell ösztönöznünk, hogy egy környezetvédelmi és társadalmi szempontból felelősséget vállaló ágazat jöjjön létre. Biztosítani kell, hogy a pálma olajat etikusabb módon állítják elő. Az átláthatóság, nyomonkövethetőség kulcsfontosságúak. Végeredményben a vállalatok az előállítás minden szintjén el kell, el kell kötelezzék meg magukat, amellett, hogy a pálmaolaj előállítása tisztelben tartja a környezetvédelmet, a biodiverzitást és méltányos feltételeket biztosít a gazdálkodóknak is a munka, illetve a munka ellen. Köszönöm. Thanks a lot and now... Köszönöm szépen, az áll nevében pedig Sarázov kapszol. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet mondok a vélemény előadójának az első gondolatokért, egy nagyon fontos és politikailag érzékeny kérdésben. A pálmaolaj termesztés fejlődése a, az esőerdők írtásához vezet. Ez egy nagyon jelentős ökológiai probléma globálisan. 30 évvel ezelőtthez képest meg többszöröződött, százszoros a pálmaolaj ültetvények felülete. Többszöröse, sokszorosa a Csehország komplett területének ezen ültetvények mennyisége, a széndiokszid kibocsátás csökkentése és a klímaváltozás visszafordítása szempontjából az esőerdők védelme nagyon fontos, ezért nagyon komolyan fel kell lépni az ellen, hogy a pálmaolaj termelés az a környezetünk pusztításához vezessen ez az embereknek, az állatoknak és a környezetnek egyaránt rossz. Figyelembe véve ezeket a tényeket, azt gondolom, hogy kereskedelmi partnereink számára agályainkat világossá kell tenni. A pálmaolaj túlzott használatát az élelmiszer és nem élelmiszer termékekben szintén át kéne gondolni, legyen felelősebb a termelés és ellenőrzöttebb. A fent fenntartható pálmaolaj bizonyítványokról szóló kerekasztal nagyon fontos előrelépés. Ez az egyik módja lenne a probléma kezelésének. Aztán azt is végig kell gondolnunk, hogy a fogyasztókat hogyan tudjuk jobban tájékoztatni a pálmaolaj használatáról. Várom a, jelen, a véleménytervezetet és a további vitákat és az együttműködést a témában. Köszönöm. Köszönöm szépen! GUE nevében köszönöm elnök úr, mi árnyék előadónk sincs itt, ezért megkért, hogy olvassam fel az álláspontját e nagyon fontos témában. Általánosságban osztja a vélemény előadója elképzeléseit a pálmaolajjal kapcsolatban, illetve az esőerdők írtása kérdésében. A pálmaolaj termesztése az esőerdők írtásának az egyik fő oka, csak Indonéziában és Malajziában több mint amelyek több mint 85%-át termelik ennek a terméknek. Az esőerdők írtásának ez a fő oka. Borneo részein már 75%-ot is elért az esőerdő kiirtása ez okból kifolyólag. A pálmaolajat tartalmazó termékek kereskedelme a legfőbb oka annak, hogy az őslakok földjeit pálmaolaj termesztésre nagy cégek foglalják el. Elűzik az embereket a földjükről, emiatt ez komoly problémát jelent. Szeretnénk erre felhívni a figyelmet. A pálmaolajipar az emberi jogi jogsértésekkel is összefüggésbe került. Több ezer gyermekmunkás veszélyes körülmények között kell, hogy dolgozzon, és visszaéléseket követnek el ellenük. Sok és nagy profitot termel ez a multinacionális cégeknek, de a kis termelők megélhetését tönkreteszik, és az Európai Uniónak nagy szerepe lenne, az illegális pálmaolaj termesztés megakadályozásában. Amit a multinacionális cégek önkéntesen eddig csináltak, az nem elég a cél eléréséhez. Nem volt elég ahhoz, hogy megállítsuk az esőerdők írtását. A helyi közösségeket kihasználó és esőerdőt írtó beszállítókkal fel kell függeszteni az együttműködést Nagyon fontos, hogy a visszaéléseket büntessük és a szabályokat tartassuk be. Meg kell ezért a bizonyítvány kiadásának a kritériumait erősíteni, és kérjük a bizottságot is, hogy a bizonyítvány rendszer fejlesztéséhez járuljanak hozzá. Az ASPO és más önkéntes rendszerek előrelépést jelentenek, de nem elégségesek az olaj, olaj cégek szabályozására. Nagyon sokan érzékeny helyszíneken is megkezdték a termelést, és az jól dokumentált. Hasonlóan a konfliktusos helyekről származó ásványanyagokhoz egy keretre van szükség, ami garantálja azt, hogy a teljes ellátási lánc mentes az esőerdőírtástól. Kiegészítő megállapodásokra is szükség van, és nyomon követési jogszabályalkotásokra, mert az önkéntes szabályozás nem elégséges. A hasonlóképpen a fa kitermeléshez. Közvetlenül kapcsolódik tehát a pálmaolaj termelése az esőerdőírtáshoz, és ezért a pálmaolaj költsége, pálmaolaj ára nem tükrözi azt, hogy milyen környezeti károkat okozunk, hogy ennek milyen ára van hosszú távon. Az is nagyon fontos, hogy a, a fogyasztók is lássák azt, hogy milyen terméket adnak el nekik az áruházakban, hogy lássák, hogy a termékeknek mi a konkrét tartalma, és nagyon fontos az, hogy minden termelő hozzájárul ahhoz is, hogy a termékeiben felhasznált pálmaolaj mennyiségét csökkentsék. Köszönöm szépen, és most megadnám a szót a bizottságtól Stilstra úrnak. Um, if you allow me, I... Ha megengedik, akkor átadnám a szót kollégámnak, Bázel úrnak a digitrate től és aztán én kiegészíteném az által elmondottakat. Köszönöm szépen, és jó reggelt kívánok! Azt hiszem, hogy a pálmaolajjal kapcsolatos fellépés olyas valami, amivel a bizottság tisztában van, összefüggésben áll ez a, az esőerdők írtásával. Szem előtt kell tartanunk azt az elvet, amelyet a szakbizottság is követ, a diszkrimináció mentesség elvét. Noha a pálmaolaj a világ bizonyos részein kapcsolódik az esőerdők kiírtásához, más termékek máshol szintén kötődnek ehhez, tehát analizálnunk kellene, hogy miért erre helyezzük most a hangsúlyt, és miért nem más termékekre. Ezt meg kellene fontolnunk. Ugyanígy a nyelvezetet is tisztán kell látnunk, hiszen a fenntartható pálmaolaj mást és mást jelenthet a különböző emberek számára. A mögöttes aggály az, az föld területek korábbi használata, hiszen itt olyan területekről van szó, amelyeket korábban esőerdők borítottak. Ez nem mindig egyértelmű, pusztán azért, mert a fenntartható kifejezést használjuk, főleg, hogyha ezt összehasonlítjuk más termékekkel. Ezt megint csak szem előtt kell tartanunk a megszövegezés során. Ami pedig a bioüzemanyagokat illeti, kérném, hogy nézzék meg a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos irányelvet. A olaj, amikor a biodízelben használják, bizonyos kritériumoknak kell, hogy eleget tegyen, hogy a közelmúltban kipusztított, kiirtott erdők területén kerül a sor a termelésre. Vannak számos önkéntes, van számos önkéntes intézkedés, például a Fogyasztói Termékek Fóruma, számos világszerte ismert márka elkötelezte magát amellett, hogy 2020-ig mellőzi a eső, korábban eső által borított területeken való termelést az, ellátály, az ellátói láncban. Ami pedig a szabadkereskedelmi megállapodásokat illeti, a Maláziával megkötött megállapodás, illetve az Indonéziával folyó tárgyalások nagyon fontosak szeretnénk egy fenntartható kereskedelmi fejezetet ezen megállapodásokban, és nyitottak vagyunk, hogy beszéljünk az indonéz féllel arról, hogy a pálma olajjal kapcsolatos egyéb és egyéb kérdések, a biodiverzitás megőrzésével kapcsolatos kérdések, illetve a munkaügyi jogok milyen mértékben kerüljenek be ebbe a megállapodásba, de tudják, hogy a tárgyalásoknak még csak a kezdeti szakaszában vagyunk és ha kiegészíthetem az eddigieket két gondolattal, először is, ami az esőerdők kiirtását illeti, többen utaltak arra a munkára, amelyet az elmúlt 10-12 év során végeztünk. Azt hiszem, hogy nagyon komoly erőfeszítéseket tettünk és ez az eszköz, a FLECT egyre sikeresebbé vált az illegális favágás, az illegális fakitermelés ellen, de ez persze csak egy tényező az esőerdő kiirtásával kapcsolatos szélesebb kontextusban, hiszen az Európai Unió erdő stratégiája, valamint a hetedik környezetvédelmi cselekvési program is arra kérte a bizottságot, hogy fontolja meg egy deforestációs cselekvési terv kidolgozását, Egy független tanulmányt kértünk, amelynek mentén az Európai Unió hatékonyabban felléphet ezen jelenségekkel szemben, beleértve az esőerdők minőségének romlását is. 2017-ben készül ez el, és azt hiszem, hogy ezen szélesebb kontextusban ez mindenképpen hasznos lehet. Ami pedig kifejezetten a pálmaolajat illeti, többen említették, a különböző negatív aspektusokat, amelyek általában a pálmaolaj termeléssel összefüggésben megjelennek. El kell mondanunk ugyanakkor azt is, hogy ez egy nagyon jelentős ágazat, tehát számos gazdasági érdek fűződik hozzá, és ez egy komoly bevételi forrás az érintett országok számára. Ugyanakkor azzal is egyetértünk, és elismerjük, hogy milyen környezetvédelmi hátrányokat jelent a pálmaolaj termelés, ezért arra törekszünk, hogy hamarosan egy konkrét tanulmányt készítünk, amely kitér a pálmaolaj előállításának környezetvédelmi következményeire, és figyelembe veszi a jelenlegi környezetvédelmi fenntarthatósági standardokat is. Ezeket felülvizsgáljuk, átvizsgáljuk, és ez alapján megfontolhatjuk majd, hogy mit tehetünk a pálmaolaj témájában, illetve az esőerdők kiirtásával kapcsolatban az elkövetkezendő hónapok és évek során. Tehát ez a két információ lett volna az, amelyet szerettem volna megosztani önökkel. Köszönöm szépen, és most az előadónknak adom meg a szót. Köszönöm szépen a tisztelt kollégáknak a hozzászólásaikat. Azt hiszem, hogy jó úton haladunk folytatjuk ezt a munkát, és remélhetőleg sikerül egy széles körű konzenzus kialakítanunk. Köszönöm szépen. A jelentését pedig december 5-én fogjuk ismét elővenni. Köszönöm szépen, ezzel akkor lezárjuk ezt a napi rendi pontot. Most pedig áttérünk a 9-es napi rendi pontra, ami az Európai Unió északi sarkvidékre vonatkozó integrált politikája. Ez egy olyan vélemény, amelyet, amely esetében az AFET és az MV illetékes, és ezt a bizottság egy közleménye előzi meg. Vannak természetesen nemzetközi kereskedelmi vonatkozásai is ennek a témának, ezért készítünk jelentést, és meg is adnám a szót az előadónak, David Martinnak. Köszönöm szépen, elnök úr. A kollégák nyilván tudják, hogy az északi sarkvidék nyolc országot fed le, ezek közül három az EU tagállama, Dánia, már ami a Grönlanda kapcsolatos Grönlandhoz fűződő kapcsolatát illeti, Finnország és Svédország. Az éghajlatváltozás ugye veszélyezteti az, élet, az állatvilágot a térségben, de ugyanakkor új beruházási és gazdasági tevékenységeket is jelent ez a térség. Az energiaforrások kitermelése szempontjából új hajózási útvonalakat lehet kialakítani, és új keres, közlekedési infrastruktúrákat, valamint a turizmus szempontjából is lehetőségekkel bír ez a térség. Ez magyarázza, hogy miért vált ilyen fontossá, főleg azért, mert az új energiaforrások nem csak az EU, hanem Ázsia számára is, Kína, Japán, Szingapur, Korea, India, mind megfigyelői státusszal bírnak az északi sarki tanácsban. Ebben a véleményben megpróbáltam pusztán a kereskedelmi vonatkozású pontokra hangsúlyt helyezni, hiszen ez a feladatuk, és először is azt hangsúlyozom, hogy minden gazdasági tevékenységet fenntartható módon kell elvégezni, úgy, hogy az ősonos közösségeket teljes mértékben tiszteletben tartjuk, ami szintén fontos a fenntarthatóság szempontjából, a szabadkereskedelmi megállapodások szempontjából az érintett országok magas szintű keres, követ, környezetvédelmi standardoknak kell eleget tegyenek, fenntartható halászatra gondolok itt, illetve ugye ott van a CETA, valamint Norvégia kapcsán a, a szabadkereskedelmi megállapodás vonatkozásában ügyelnünk kell a fenntarthatóságra. A meg kell felelni a WTO szabályoknak is, ezt nem szabad semmiféleképpen megkérdőjelezni, és emlékeztetnünk kell arra, hogy különböző intézkedéseket hozott az Egyesült Államok és Oroszország is, hogy megőrizzék az élővilágot a térségben, és tiszteletben tartsák a helyi ökoszisztémát. Mivel a jelentést rövidre kell fognunk, vannak kérdések, amelyeket nem tudtam kellőképpen kifejteni ebben az anyagban. Kötelező CRS standardokat kell foganatosítani az északi sarki tanácsal együttműködésben, és arra kérünk, hogy szélesebb körű pénzügyi együttműködés valósuljon meg a kikötők, illetve az infrastruktúra kidolgozása szempontjából, mert ez a gazdasági tevékenységhez elengedhetetlen. A nemzetközi tengerészeti szervezet együttműködésére is szükség van. Kötelező, érvényű előfeltételeknek kell megfelelniük azon hajóknak, amelyek a térségben hajóznak. Emlékeztetnék arra, hogy Grönlandot pénzügyileg támogatja az Európai Unió, hogy fenntartható halászatot fenntartható legyen a halászat ebben a térségben. Emlékeztetnék még egyszer arra, hogy a feladatunk a kereskedelmi aspektusok hangsúlyozása, vannak itt persze nagyon fontos környezetvédelmi kérdések is, amelyek az északi sarkvidék kifejtett gazdasági tevékenységgel összefüggnek, de nem ez a hangsúlyunk. Valóban, igen, ez fontos, hiszen máskülönben konfliktus alakulnak ki más szakbizottságokkal, most pedig a asszonynak, az tevének adnám meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is én is szeretnék köszönetet mondani a véleménytervezet kidolgozójának, David Martinnak a javaslataiért. Vannak bizonyos dolgok, amelyeket szeretnék kiegészítésképpen megjegyezni. Először is azzal kezdeném, hogy a jelentés szempontjából itt egy integrált politikáról van szó. A 2017-18-ban Finnország törti be az északi sarkvidéki tanácsban az elnöki tisztséget, amely egy komoly lehetőség az EU számára az integrált politika kidolgozása érdekében. A 16. EU-Kanada csúcs október 30-án került megrendezésre. Kanada és az Egyesült Államok megállapodtak abban, hogy szorosan együttműködnek az északi sarki tanácssal, és úgy gondolom, hogy meg kell várnunk, hogy a tanács, az északi sarkvidéki tanács elismeri az EU megfigyelői státuszát, a, amiben már a csúcsot követő közös nyilatkozatban is szó esett. Úgy gondolom, hangsúlyoznunk kellene, hogy az EU kereskedelem politikája mennyire fontos a fenntartható fejlődés előmozdítása szempontjából. A közelmúltban tárgyalt szabadkereskedelmi megállapodásokra, amit a CETA-ra is ki kellene térnünk. Új hajózási útvonalok létrehozása a térségben szintén fontos a kereskedelmi dimenzió szempontjából. Éppen ezért örömmel kellene fogadnunk a CETA fejezeteit, amelyek erre vonatkoznak, illetve a közbeszerzésre. És módosított fogok előterjeszteni ebben a témában, hangsúlyozva, hogy az európai vállalatok részvétele a kanadai közbeszerzési piacon pozitívan hat majd az EU hajó építési ágazatára, főleg ami a jégtörőket illeti. Nem tudom, hogy melyik bekezdésről van szó, de amit szerettem volna javasolni, az az, hogy hangsúlyoznunk kellene, hogy az EU és Kanada megerősítették elkötelezettségüket a térségben való együttműködés megerősítése céljából. Ugye volt egy közös nyilatkozat is, ezt már önmagában is meg kellene említenünk. Végül pedig van egy bekezdés, az ötös, amelyben, amelyhez hozzá kellene tennünk azt, hogy véleményünk szerint az ilyen rendelkezések szerves részét kellene képezzék az összes olyan szabadkereskedelmi megállapodásnak, amelyet az Európai Unió nem Európai Uniós sarkvidéki országokkal köt majd meg a jövőben. Tehát ezen módosítókat fogom előterjeszteni, és köszönöm ezt a tervezetet. Köszönöm. Most pedig az ICR részéről Szári úr. Köszönöm. Mindannyian tudjuk, hogy az Európai Unió egy komoly szereplő az északi sarkvidék térségében. A szerepvállalás, az elkötelezettség, illetve a szakpolitikai területek szempontjából, hogy ott vannak a halászat, illetve a megőrő energiaforrások, a kutatás, a fejlesztés. Éppen ezért ez a vélemény szükséges, Néhány dolgot szeretnék mindössze hangsúlyozni. Először is egyetértek az előadóval, amikor hangsúlyozza a gazdasági fejlődés előtt tárulkozó új lehetőségeket, például az energiaforrások, a gáz kitermelése szempontjából. Talán még valamit hozzá kellene azonban tennünk ehhez, nem könnyű feladat ez és figyelembe kell vennünk, hogy korlátozott az infrastruktúra, vannak az évszakok által szabott korlátozások, korlátok, környezetvédelmi standardok. A hetes bekezdésben pedig az előadó a szabadkereskedelmi megállapodásokra hivatkozik. Izland és Kína e, példáját említi. erre is ki kellene térnünk. Tudjuk, hogy Kína egyre nagyobb érdeklődés mutat ezen térség iránt, és az Izland és Kína közti megállapodás pedig egy első lépésként tekinthető. Így próbál ugyanis Kína új, jobb hajózási lehetőségeket, kiutakat találni ebbe a térségbe ezzel is foglalkoznunk kellene tehát. A harmadik pont pedig Oroszország, megint csak egy nagy hatalom, amely az északi sarkvég térségének kb. Felé, fele Oroszországhoz tartozik. Nincs szabadkereskedelmi megállapodás az EU és Oroszország között. Éppen ezért a lehetőségeink, hogy nyomon kövessük, illetve befolyásoljuk a térségben az eseményeket elég korlátozottak, ugyanakkor az északi sarkvidék az egyetlen, az egyik olyan nemzetközi terület, ahol még mindig vannak lehetőségek, éppen ezért nyomon kellene követnünk az ottani eseményeket, fejleményeket, és ki kellene használnunk ezt a lehetőséget, hogy legalább bizonyos mértékben befolyást gyakoroljunk az orosz érdekekre, illetve az orosz tevékenységre, fellépésre ebben a térségben. Ennyi lenne egyelőre. Nagyon örülök ennek az véleménytervezetnek, és várom az előadóval való együttműködést is, hogy tető alá hozzuk ezt a jelentést. Köszönöm. And... Köszönöm. Helmut Scholz. Köszönöm, Bent. Szeretnék én is a jelentéstevőnek köszönetet mondani. Egyetértünk abban, hogy ez egy nagyon fontos állásfoglalás, és néhány megjegyzést szeretnék fűzni a jelentéshez. Nyilván módosítókat a frakciónk majd be fog nyújtani. 2016. márciusban egy új negatív rekord született, ugyanis a jég felület tovább csökkent az északi tengeren. Tehát ezekről mindenféleképpen tárgyalnunk kell, és azt is fontolóra kell vennünk, hogy a klímaváltozás egy központi kérdés az északi sarki terül, sarkvidékkel kapcsolatos politikában a parlament általános megközelítése az afet ben illetve más szakbizottságokban egy tanulmányt fog majd eredményezni. A nemzeti stratégiákban megjelenő prioritások is majd ebben szerepelni fognak. Itt a kereskedelmi politikai vonatkozások kapcsán Dánia és Grönland feltétlenül tiszteletben kell, hogy tartsa a klíma és a környezetvédelmét. Svédország is kulcsprioritásként kezeli ezeket a kérdéseket a gazdasági fejlődés szempontjából és a nemzetközi együttműködés szempontjából, az USA kapcsán pedig az északi sarkvidék tekintetében vezető szerepet kíván játszani a természeti erőforrások megőrzésében. Itt mindenki többé-kevésbé a környezettel kapcsolja össze ezt a kérdést a fenntarthatósággal, az északi sarkvidék kapcsán. Éppen ezért a GUE, Engel és az európai kereskedelem politikájában szeretné ezeket a szempontokat érvényesítetni. Tehát ezt egy környezetvédelem szempontjából kiemelt térségként kell kezelnünk és a bizottság megközelítése is eléggé ambiciózus, ahogy ezt a főképviselő asszony is megfogalmazta. Azt hiszem, hogy egyetérthetünk abban, hogy amennyiben mondjuk egy olajkatasztrófa következne be, ez katasztrofális hatást fejtenek ki a térségben. Itt egy példát kéne megemlítenünk. Vereinbart und das jetzt auf den Weg zu bringen. Und deshalb sollten wir auch entsprechend megfelelő módon kell minden eljárásunkban ezeket a szempontokat figyelembe venni, ami az olaj és gáz feltárásokat illeti az északi sark vidéken, vagy például az olajszállító hajók kapcsán. A halászati kérdéseket is figyelembe kell vennünk. a halászati tevékenységet is megfelelő módon ellenőrizni, illetve korlátozni kell. A különböző tiltásokat is egyértelműen érvényesíteni kell. Úgy gondoljuk, hogy a sarkvidéki, északi sarkvidéki stratégiában szereplő kereskedelmi politikai szempontokat meg kell erősíteni, a foszilis energia ki aknázásával kapcsolatosan is a jelenlegi gyakorlaton javítani kell. Köszönöm szépen. Takula úr kíván -e csatlakozni. Köszönöm szépen. Úgy tűnik számomra, miután itt vannak néhányan Finnországból vendégek, fiatalok, ezért finnül folytatom. Én magam is az északi sarkvidékről származom, Lapföldről, Nagyon fontosnak tartom ezt a kezdeményezést, hogy az EU rendelkezzen egy északi sarkvidéki politikával. Nagyon sok kihívással kell szembenéznünk ebben a térségben. Ezekre nagyon fontos, hogy figyelmet összpontosítsunk. Finország, Svédország és Dánia közvetlenül érintett hiszen e három ország egy része az északi sarkvidéken húzódik. Nagyon fontos figyelembe venni, hogy mennyire sérülékeny ez a terület, a környezet, a természet, a javaslatban eh, hangsúlyosan szerepel a klímaváltozás, illetve a környezet sérülékeny volta. Nagyon fontos, hogy fenntartható infrastruktúrát eh, valósítsunk meg ebben a régióban. és hogy a gazdaság, a kereskedelem fenntartható módon fejlődjön. Ezen kívül az orosz részételt is figyelembe kell vennünk az együttműködés kapcsán. Figyelembe kell vennünk, hogy ehhez mindannyiunknak elkötelezettnek kell lennünk, és partnerségre kell törekednünk Oroszországgal. Jó együttműködésre kell törekednünk e tekintetben Oroszországgal, ami mindkét fél számára kölcsönösen előnyös. David Martin, a jelentéstevő, tudom, hogy nagyon jól ismeri ezt a régiót, és kiegyensúlyozott véleményt fog majd kidolgozni erre a csodálatos, de sérülékeny régióra vonatkozóan, ami majd biztosíthatja, hogy az ott élők kiegyensúlyozott és fenntartható módon élhessenek. És nagyon fontos, hogy fenntartható gazdasági megoldásokat találjunk az infrastruktúra tekintetében is. Ezekkel a gondolatokkal szeretném üdvözölni a jelentést. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az ELSZ nevében Peterson úr, a külszolgálat nevében. Igen, az észak sarkvidéki kérdésekben illetékes főtanácsadó vagyok a külszolgálatnál. Mi egy közös közleményt jelentettünk meg áprilisban, ami egy kiegyensúlyozott megközelítésre törekszik az önök által, illetve a többi szakbizottság által kifejtett szempontok tekintetében. Egyrészt prevencióra van szükség, másrészt pedig a környezeti hatások csökkentésére. Fontos a környezetvédelem, de egyértelműen hangsúlyozzuk mi is azt, amit az előtt az utolsó hozzászóló említett, az ott élők szempontjából. Ez egy nagyon sokszínű, sokrétű régió. Itt nem csak arról van szó, hogy meg kell védeni ezt a régiót, ugyanakkor figyelme kell venni, hogy meglehetősen ritkán lakott területről beszélünk. mindenféleképpen arra kell törekedni, hogy megakadályozzuk a negatív hatásokat, illetve biztosítsuk a fenntartható fejlődést. A véleményben elhangzott, illetve kifejtett javaslatok mindenféleképpen hasznosak. Tudjuk, hogy több módosító várható, de azzal is tisztában kell lennünk, hogy figyelemmel kísérjük a halászati, az eh, AFET és az MV szakbizottságban folyó munkát, de itt eh, szélesebb eh, szemszögből kell ezt a kérdést vizsgálni, hiszen itt más partnerek kell is együtt kell működni, akikkel kevésbé alakult ki még ilyen együttműködés, másokkal erősebb az együttműködés. Nagyon fontos ebből a szempontból, tehát hogy milyen jelzést adunk, amit a közös közlemény is tartalmazott. Mi minden olyan országgal együtt akarunk működni, amelyek ugye nem az északi sarkon helyezkednek el, de valamilyen módon érintettek ezzel a térséggel. Tudjuk, hogy itt most egy nagyon vékony és kényes úton haladunk. Nagyon fontosnak tartjuk ebből a szempontból tehát az önök jelentését. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Egy kérdés, Helmut? Igen, a bizottságtól szeretnék egy kérdést tisztázni. Ha jól értettem, úgy gondolom, hogy nem óvatos megközelítésre, hanem bátor megközelítésre van szükség, hogy ezekkel a kihívásokkal szembe tudjunk szállni. Cselekednünk kell, ugyanis nincs sok időnk. Mindig is arról beszélünk, hogy mit kell végrehajtani, mit kell megvalósítani. Most egy sürgető igény van, és azt hiszem, hogy a, bizo- a parlamentnek és a mi szakbizottságunknak ezt kellene hangsúlyozni, egy bátrabb fellépést. A külszolgálat kíván-e válaszolni, hogy az óvatosság helyett inkább bátorságra van szükség? Számos szempontból már szembesültünk ezzel a kérdéssel. Tudom, hogy a parlament 2008-ban is már egy északi sarkvidékre vonatkozó egyezményre tett javaslatot, illetve kezdeményezést. A mi közleményünkkel azt kívántuk jelezni, hogy számos konstruktív módon kívánunk, felkívánunk lépni. De ez a stratégia önmagában, vagy ez a politika nem fogja megoldani az összes problémát. Ez a jogszabály egy adalék az ott élők életének javítása szempontjából egyértelmű, hogy ennek a közös közleménynek a célja a kiegyensúlyozottságra való rekvés, de ez nem egy jogszabály katalógus, ez egy politikai impulzus kíván lenni, igyekszünk majd minél konstruktívabban kialakítani az egyensúlyt. Az északi sarkvidéki népesség is igen pozitív van fogadta ezt a Berenc tengeri az északi dimenzió kapcsán az érintett országokkal együttműködésben, és az Európai Bizottságban a legkülönbözőbb főigazgatóság is foglalkozik ezzel a kérdéssel, nem csak a közös közlemény miatt, hanem a Montreali jegyzőkönyvnek megfelelően is, amit Kigaliban fogadtak el nemrégiben. Tehát ennek a közleménynek a szellemében kívánunk eljárni. Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy a gazdasági fejlődés szemtanúi vagyunk. Ez azonban az északi sarkvidéken elhelyezkedő országok feladata, tehát velük kell együttműködnünk, ezt a finn képviselő is már említette. Ha hatással akarunk lenni, akkor nem zárkózhatunk el az irodáinkban. Úgyhogy itt egy kényes egyensúlyról van szó, és eh, Schulz úr is erre utalt, számunkra is fontos, hogy eh, a parlament milyen eh, állásfoglalást fog végül is kialakítani ebből a szempontból. Köszönöm szépen. Most pedig Martin úr kap szót. Én a külszolgálat álláspontjához állok közel, egy teljesen átfogó megközelítésre van szükség egy ilyen kényes ügyben, mint az északi sarkvidék, mindenféleképpen egy erőteljes fellépésre van szükség. Az északi sarkvidéket érintő káros környezeti hatásoknak ők áld, az ott élők áldozatai, nem pedig kiváltó okai. Nyilván meg kell őriznünk, védenünk kell a környezetet. Ott emberek élnek, és meg kell éljenek ott, nyilván ők sem akarnak bezárkozni, elzárkozni, vagy elszigetelődni a világ többi részétől. Az északi sarkvidéki tanácsban Oroszország, Kanada is fontos szerepet játszik. A mi hatásunk ehhez képest viszonylag korlátozott, tehát arra kell összpontosítanunk, amit mi meg tudunk tenni. Itt nagyon hasznos javaslatokat hallottam, Atrakaiten asszony a finn elnökségre utalt, ami nagyon hasznos eszköz lehet. Reméljük, hogy a CETA megállapodás is hozzá fog járulni ezekhez a törekvésekhez. Andra asszony a nemzetközi tengerészeti szervezetet is említette, tehát az ilyen nemzetközi szervezetekkel is együtt kell működnünk, hogy például a hajózási útvonalak tekintetében megfelelő megoldásokat találjunk. Sajnálom, hogy a külszolgálatnak ellent kell mondanom, de ami Oroszországot illeti egy jó hír, norvégokkal és finnekkel is tárgyaltam, azt hallottam ezektől a forrásoktól, hogy Oroszország kész teljes mértékben az együttműködésre. Azt hiszem, hogy ezeket a kapcsolatokat mindenféleképpen ápolnunk kell, független attól, hogy más területeken hogyan alakulnak a kapcsolatok. Ez valóban egy nagyon sérülékeny ökorendszer, amit meg kell őriznünk, mégpedig észszerű módon, és tisztában kell lennünk azzal is, hogy mekkora szerepet tudunk játszani, nyilván nem lehetünk mindenre kiterjedően befolyással. Köszönöm szépen! A 2008-as állásfoglalásban nem volt teljesen világos, hogy itt egy egyezményről, megállapodásról lehet szó. Minden esetre a munkát folytatjuk. November 14-e, jövő hétfő a módosítók benyújtási határideje délben, 12 órakor, és december 5-én szavazunk a szakbizottságban. Köszönöm szépen, és akkor rátérünk a tízes napi rendi pontunkra egy tanulmány ismertetése az EU kereskedelem politikája és a vadon élő állatok és növények kereskedelme témakörben. Salin Duffy, nemzetközi politikai professzor a Sheffieldi Egyetemről, a tanulmány tervezet az INTA honlapján hozzáférhető. Üdvözlöm Duffy professzorasszony! Már egy szemináriumot tartottunk, egy workshopot néhány héttel ezelőtt ebben a témában, és a jelentés kapcsán tovább folytatjuk majd ezt a munkát, de most szeretnénk megismerni az önök által készített tanulmányt, úgyhogy kérem 10 percben ismertesse. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy meghívtak. Egy sor diát szeretnék gyorsan végigfutni, amik a jogi és illegális dimenzióit mutatják be a vadonilállatok kereskedelmének. Az Európai Unió ban nagyon nagy mennyiségű vadonilállatból készült termékekkel kereskednek jogszerűen és illegálisan is nagyon komoly a csempész tevékenység, és a kaviár kivonatról még nem is beszéltünk, mert itt még magasabb, még rosszabb a helyzet. Láthatjuk azt is, hogy olyan oszlik meg a lefoglalt és illegálisan illegális kereskedelemben részvevő termékek mennyisége A legtöbbjük azok növényi alapú orvosságok, de nagyon sok különböző állattípust is, kabjárt, mm, gerincteseket, gerincteleneket, emlősöket, mindenkit érint ez a probléma. Nagyon nehéz a legális és illegális kereskedelmet elkülöníteni egymástól, mert ezek nagyon gyakran összekapcsolódnak. És egyébként nagyon gyorsan is változhat a helyzet. Az Európai Unió kereskedelmi információcsere rendszere, az EU-TVIX, nagyon hasznos tevékenységet folytat. Ezek a fő kereskedelmi útvonalak az Európai Unióban, a pöttyözött vonal pedig azt mutatja, hogy az újra exportálás milyen irányba zajlik, legális és illegális úton, főleg Ázsia felé. Négy fontos kereskedelmi útvonal van tehát, Afrikából fő kereskedelmi csomópontokra, de Euró- Dél-Európában van tengerparti csempészet is, aztán van egy kelet-európai irány, itt tengeri és szárazföldi útvonal is van. Növekedett az illegális és a legális kereskedelmi és a vadon élő élőlényekből származó termékeknek, mert a gazdagabb közösségek kezdtek hozzászokni ahhoz, hogy ezeket a termékeket élelmiszer célból, textil, bútor, stb. célból beszerezzék. Például a hüllőket az a divatiparban, de egyéb állatokat és testrészeket pedig a hagyományos kínai orvoslás termékei miatt csempészik. Az egyik legnagyobb kaviárimportőr vagyunk, az összes érintett hal fel van sorolva a CITES egyezményben, ami egy univerzális címkézési rendszert ír elő. A kaviár az egyik ritka ö, példája annak, amikor a CITES egyezmény alatt különböző listákon szerepelnek a különböző fajok. Az egyik teljes mértékben kereskedem tiltás alatt van, a másik a már kettes számú mellékletben nyomon követett kereskedelem szempontjából engedélyezett állatfajnak minősül. Ezt a CITES nemzeti irányító hatóságai jóvá hagyták. Az illegálisan eh, kapott kaviár, csempészet kaviárt nagyon gyakran átcímkézik, és összekeverik a legálisan kereskedett kaviárral. Nagyon nehéz egyébként egyes Európai Uniós tagállamokat problematikusként beállítani, mert minden tagállam tudja javítani még a helyzetet. Az Európai Unió nagyon komoly exportőr és importőr, és ráadásul tranzit régió is a legális és illegális vadon élő állatkereskedelemben. Az Egyesült Királyság, Hollandia és Németország a leggyakrabban használt tranzitország a csempészek számára, de még ez is mindig, ez is megkérdőjelezhető, mert a lefoglalási adatok nem feltétlenül közvetlen bizonyítékai annak, hogy milyen mennyiség, milyen volumenű illegális kereskedelem halad át azon az országon. Az Európai Unió vezető szerepet vállalt ezen a területen, és nemrég csatlakozott a CITES egyezményhez tagként 2015-ben, a COP17-et, héten is részt vettünk, szeptemberben, idén szeptemberben ez volt az első alkalom. Az összes Európai Uniós javaslatot, szám szerint 20-at elfogadott a CITES. Ez egy jó alap, amit érdemes említeni és érdemes rá építeni. Most a, a kereskedelemre és a kereskedelmi eszközökre szeretnék összpontosítani, amíg a csempészet ellen és a legális kereskedelem előmozítás érdekében is felhasználhatóak. De ezek nem lesznek sikeresek, ha csak kereskedelmi politikát használunk. Ezt egy szélesebb körű fellépés egyikeként kell használni. Csökkentsük az egyenlőtlenséget, a szegénységet a, fogy- a származási országokban, a keresletet csökkentsük, a célországokban a korrupciót kezeljük és próbáljuk meg a jog betartatását hatékonyabbá tenni. A csempészet nemzetközi szinten zajlik főleg. A legális kereskedelem azonban a legmarginalizáltabb, legszegényebb közösségek számára nagyon komoly jövedelemforrást jelent. Például az Európai Unió cselekvési terve a vadonjállatok csempészete ellen is azonosította azt a célt, hogy a helyi közösségeket fel kell ruházni más jellegű jövedelemforrással, hogy fel tudjunk lépni a csempészet ellen. A globális értékláncok. Ez is nagyon népszerű megközelítés a kereskedelmi eszközöknek, de az illegális vadál, vadon élő állatok illegális kereskedelme, az orvadászat a kereskedelmi politika miatt nem fog megváltozni, ezért projektekre van szükség a származási országokban, és arra, hogy olyan vadon élő származó termékeket állítsanak elő, amelyek legálisak. A vadász, aki elejti azt az állatot, amiből utána sok ezer eurós öm, táska készül Európában, az egész termékértékének 0,05%-át kapja meg az állat elejtésért. Az Európai Unió azért helyi szintű kezdeményezéseket kell, hogy támogasson, hogy a hozzáadott a értékét próbáljuk meg erősíteni az vadonélő állatoknak, erre hívjuk fel a helyi közösségek figyelmét. A GSP Plus és más kereskedelmi preferenciarendszer eszközök, illetve a végrehajtandó szabadkereskedelmi egyezmények mind oda kell, hogy figyeljenek erre a területre, különösen a Japán esetében. Vietnámi szabadkereskedelmi egyes, egyezmény nem utal például, példának mondanám ezt, a vadonillátok kereskedelmére. Lehet, hogy ez is egy olyan terület, amit érdemes lenne a jövőben jobban fókuszba helyezni. Az általános preferencia rendszer és a GSB Plus is felhasználható erre a TTIP, és kihasználható erre a célra konkrét kritériumokat tartalmazhat az vadon élő, élő lények csempészete ellen. Nagyon fontos az átláthatóság növelése és a tagállamok kormányainak a támogatása abban, hogy fellépjenek az illegális kereskedelem ellen. A fő kihívások bár a globális biztonság és a csempészet, a bűnözés és a terrorizmus közötti kapcsolat kapja a legtöbb figyelmet, szerintem vannak ennél sokkal sürgetőbb felépést igénylő területek is. Az egyik a közlekedési szektor, mert kötelezettség nem részt venni a vadonilátok illegális csempészetében, kereskedelmében, van erre vonatkozólag a nemzetközi kereskedelmi szervezetek részéről egy megállapodás, amit a kenyai légitársaságtól kezdve a kínaiakon keresztül egy sor szervezet aláírt. Ezek nagyon hasznos kezdeményezések, amik felismerik, mutatják azt, hogy a szektor felismeri, hogy milyen szerepe van ezen a területen. Új intézkedésekre van szükség, a kereskedelmi szektorban például a USAID is egy ilyen programot indított be egy civil szervezet kezdeményezésére. Ezen kívül említhetjük az együttműködést is ezeken a területeken, különösen a közlekedési szektorban, ami szintén nagyon fontos a Vámunió vagy a Schengeni térség vizsgálata szempontjából. A kereskedelem ellenőrzése nagyon fontos ezeken a területeken belül az elkereskedelem is egy rendkívül fontos terület, lehet pozitív módja annak, hogy összekapcsoljuk a termelőket és a fogyasztókat, de ugyanakkor egyre inkább használják az illegális kereskedelemre, mert nagyon alacsony a felfedezés kockázata, különösen a Weibo és a WeChat nevezetű közösségi médiákat használják illegális kereskedelem elősegítésére. Nagyon fontos az is, hogy jobban használjuk a meg létező mechanizmusokat, például az EUTWIX adatbázist, ahelyett, hogy új adatbázisokat próbáljunk létrehozni. A mechanizmusok ott vannak, csak hatékonyabban kell őket használni. És végül nem utolsó sorban nagyon fontos, hogy egész társadalmi megközelítésre van szükség a kereslet csökkentésére. Évekbe kerül, amíg bármilyen ö, eredményt elérünk, de ö, el tudunk érni hatást. Például Európában és Észak-Amerikában az elefántcsont iránti kereslet drámaian csökkent az 80-as években. Ajánlásaink, nem tudom, hogy most ezt gyorsan elhadarhatom-e, végre kell hajtani a meglévő kötelezettségvállalásokat, biztosítani kell azt, hogy az adatmegosztás hatékonyabbá válik, és a jelenlegi és jövőbeli kereskedelmi megállapodások pedig kell, hogy rak, a, tartalmazzanak rendelkezéseket a vadon élő állatokról. Az EU a képzési kapacitást is öm, erősítheti a termelői szervezetek felé, hogy több hozzáadott értéket fedezzenek fel a vadon élő állatokban. Az Aid for Trade is olyan eszköz, ami kihasználható erre valamint az elkereskedelem fejlesztése is felhasználható arra, hogy a legális kereskedelmet mozdítsuk elő, és az illegális kereskedelmet tiltsák a weboldalak. Az EU iránymutatásokat fogalmazhat meg, a magánszektort bevonhatjuk, nagyobb hatáskörre van szükség a privát magán postai központok ellenőrzésére, és ezen kívül az Európai Uniónak a kereslet csökkentésében kell szerepet vállalnia. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen ezt a nagyon érdekes tanulmányt. A TTIP jelentéstevőjeként nem vagyok meggyőződve, hogy esélyünk lenne egy ilyen részt beleépíteni ebbe a megállapodásba, ha egyáltalán még lesz tárgyalás az ügyben. Mindazonáltal nagyon érdekes és fontos megjegyzéseket, információkat kaptunk ebből a tanulmányból. A kollégáimnak adom meg a szót, először David Martinnak. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a prezentációt. A konklúziókkal nagyon nehéz nem egyet érteni, de néhány pontosítás az ön kaviára vonatkozó példája jól illusztrálja azt, hogy van olyan faj, ahol egy korlátozott tiltás van, míg egy hasonló fajnál teljes tiltás. Számomra nem volt teljes mértékben világos, hogy most ön azt mondta, hogy a korlátozott tiltás az egyáltalán nem működik, és ez kerüljük el a jövőben, vagy pedig a jobb a bűncselekmények jobb felfedezési aránya lenne a megoldás a helyzet javítására. A szabadkereskedelmi egyezmények. Üdvözlöm azt a tényt nagyon melegen, hogy legyen ilyenekben a vadon élő élőlényekre vonatkozó fejezet, ezt támogatnám. Bár azért azt is el kell mondanom, hogy nagyon szkeptikus vagyok a tekintetben, hogy a valóságban ez milyen változáshoz fog vezetni már is vannak olyan fejezetek ezekben az egyezményekben, amelyek inkább szimbolikusak, és sok ember nem gondolja komolyan a végrehajtásukat. Tehát nem tudom, hogyha vadon élő élőlényekre vonatkozó fejezetet beemelnénk, akkor azzal a valóságot a helyszínen bármilyen mértékben is meg tudnánk változtatni, ha erre van valami javaslatuk, azt egyébként, hogy hogyan tudnánk javítani ezt a helyzetet, annak örülnék, mert legalább egy jó kiinduló pont lenne a dolog. Köszönöm szépen, mind a kettő nagyon jó kérdés. Én személyesen nem támogatom a teljes mértékű kereskedelmi tilalmat a kaviár esetben, ez nem lenne megoldás. Nem volt a teljes tiltás sem teljes mértékben hatékony, és a majdnem teljes elefántcsont kereskedelem sem oldotta meg a problémát, mi tilalom sem oldotta meg a problémát. Tehát számomra a, az a benyomásom, hogy a kereslet csökkentése a leghatékonyabb. Mert amíg van kereslet, addig a kínálatot is meg fogják oldani. És ha nincs kereslet, akkor nem lesz szükség a kínálat biztosítására. A jobb végrehajtás, a jobb címkézés viszont hasznos lenne, hogy például személyes használatra nagyon ked, ked, kicsi mértéket engedélyezzenek, és azt is kötelező legyen címkézni. Így az illegálisan elcsípett kaviárt nem lehetne a kereskedelmi rendszerbe visszacsempészni. Egyetértek azzal is, hogy sok megállapodásban szerepel például lehet, hogy TTIP-nél ez kérdéses marad, de a szabadkereskedelmi egyezményekben és a gazdasági partnerségi megállapodásokban vannak célok a fenntarthatóságra vonatkozóan, például a Vietnám esetében is e van egy ilyen a, keres, a, a, a vadon élő állatokra vonatkozólag, de a probléma itt is inkább a végrehajtás oldalán van. Jók ezek a célok, jó ilyen célokat kitűzni, de jobban kéne végrehajtani őket érvényesíteni. A tagállami kormányokat is támogatni kell abban, hogy a saját térrepükön jobban tudjanak érvelni a végrehajtás fontossága mellett. Köszönöm, van-e még kérdés? Úgy tűnik, hogy nincsen. Akkor talán én nekem lenne még egy kérdésem. a kereskedelmi megállapodásokban származ, szereplő fejezetekkel kapcsolatban Vietnám kapcsán sokat beszéltünk erről a tárgyások során is. Most persze várjuk azt, hogy a jogi húzavonának vége legyen, de hát tudna pár szót szólni arról, hogy milyen esélyt lát ebben a fejezetben, és mit gondol milyen tekintetben nem elégséges ez a fejezet. Más országok a régióban szintén valószínű, hogy hasonló kereskedelmihez mint fognak kötni velünk, úgyhogy jó lenne tudni, hogy mi legyen a zsinór mértéke ezeknek a fejezeteknek a jövőben. A másik a határ ellenőrzés és a helyzet a kikötőinkben. Mit gondol? hol lehet jó példákat találni, hol látunk rossz példákat, és mit szükséges javítani a határellenőrzés területén. Ismét úgy gondolom, hogy hát mi is legyen a zsinórmérték, a vietnámi megállapodás az egy kezdetnek minősíthető. És minden a végrehajtáson múlik, Vietnám esetében is. Hogy a nemzeti kormány elfogadta az ICC WC eszköztárat, de hogy hogyan fogják ezt végrehajtani, az kérdés. Úgyhogy a nyomonkövetés talán az, amivel, amit érdemes lenne a szabadkereskedelmi egyezmény kritériumai közé is lefektetni, ami hatással lehetne. A határőrizetet illetően a fő erőfeszítés talán a külső, az Európai Unió külső határain kell, hogy megvalósuljon, és talán néhány mechanizmus, amikor már megérkeztek a termékek az Európai Unióba, akkor utána további ellenőrzéseket kellene végrehajtani. A VTO és a CITES egyezmény engedélyezik ezeket az utolgos ellenőrzéseket akkor, amikor a fenntarthatóságot fenyegetheti az ellenőrzés hiánya. Tehát a Schengeni területen belüli a további ellenőrzések jó megoldások lehetnek a magántulajdonban lévő csomagküldő szolgálatok ellenőrzése például egy olyan terület lehet, ahol az Európai Unió új szabályokat tudna az ellenőrzésre kidolgozni, vagy például a vámhatóságoknak nagyobb hatásköröket biztosítanának, hogy ilyen helyeken is ellenőrzéseket végezzenek. Köszönöm szépen! Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. Azt hiszem mindenki megkapta a tanulmány egy példányát, ugye? Weboldalon is elérhető. Köszönöm szépen még egyszer, és a későbbiekben vissza fogunk még térni erre a témára. Öt perc múlva a koordinátorok ülése kezdődik meg, ez természetesen egy zárt ajtók mögött lefolytatott ülés lesz, és ma lesz a pontosan kettőkor a kereskedelem politikai nap. Egy órával korábban kezdünk tehát, mint a szokásos, pontosan kettő órakor, öt perc múlva pedig koordinátorok ülése.